a szavazás során. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök asszony. Lezártuk ezt a vitát, és a napirendi pontról holnap lesz a szavazás. Van még egy elnöki bejelentésem. Raymond Sernagyotóról van szó, aki a néppárti frakcióból távozik, és az ECR